Please sit down. I think we can start. Kérem, foglaljanak helyet, azt hiszem elkezdhetjük az ülést. First of all, it is a wonderful pleasure to sit here. Először is egy nagy megtiszteltetés számomra az, hogy Brian Simpson oldalán ülhetek itt. It was usual a long time ago. Rég volt, hogy utoljára itt járt, már két és fél éve azt hiszem, úgyhogy nagyon szívesen fogadjuk korábbi elnöke ennek a szakbizottságnak, most pedig németül folytatnám. Nos, először is a koordinátorok ülésén született határozatokról a másolatot köröztettük, és hogyha ma fél hatig nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ezen határozatokat. Ezzel pedig áttérünk a szavazásra a rendeletről, amelynek tárgya a vasúti statisztikáról szóló parlamenti rendelet árusít, módosítása. Michael Kramer, nem is tudom ki ő az előadó. Nézzük meg, hogy működik-e a szavazógép. Megnyitom a szavazást. Alles okay? Minden működik, rendben. A számistimmel szavazunk akkor erről a megállapodásról. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Abstimmung. A szavazást lezárom. 32-en szavaztak mellette, senki sem szavazott ellene, ketten tartózkodtak, ezzel ezt elfogadtuk. Most pedig egy eszmecserét tartunk Brian Simpsonnal, aki a tengeri gyorsforgalmi utakkal, ile, utakról tájékoztat bennünket európai koordinátorként. Brian, 10-15 percre tiéd a szó, és érdeklődve várjuk az a prezentációdat. Well, <coughs> Chairman, thank you very much, and, uh... Köszönöm. Elnök úr, Nos, ha Brian Simpson van itt a körünkben, akkor teljes csöndet kérek, mondja az elnök. Hey, thanks. Well, Thank you very much, uh, Michael, Chairman, and uh, thank you for your... Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kedves szavait. Of welcome. Um, ladies and gentlemen, I'm here today and proud to present... Köszönöm, hölgyeim és uraim. Uh, nagy örömmel vagyok itt, és uh, mutatom be önöknek uh, a tengerek strádájáról szóló megvalósítási tervet, részletes megvalósítási tervet. Ez az első munkaprogramom, amely ezt az egész koncepciót, amely a transeurópai hálózatok tengeri dimenziójához tartozik, tulajdonképpen felöleli. Ez a bizottság mindent tud a transeurópai hálózatok politikáról, a tentéről, éppen ezért nem is fogok most hosszasabban beszélni az EU közlekedés politikájáról, annak kihívásairól és céljairól. Az elkövetkezendő 10-15 percben inkább megpróbálnám kézen fogni önöket és elmagyarázni ezt a dokumentumot önöknek, amit az EU zsargonban részletes végrehajtási tervnek, DIP-nek neveznek. Először is Elmondanám, hogy miért ilyen fontos ez a tengeri gyorsforgalmi utak e, koncepciója. Ez a koncepció a TEN-T rendelet 13, e, 1315 per 2013 számú rendelet 21-es cikkében szerepel, és e, van egy uniós útmutatás, guideline is ezen hálózat kiépítéséről. Ezzel a rendelettel összhangban kell kialakítani egy európai tengeri közlekedési térséget határok nélkül más néven. Ez a tengerek gyorsforgalmi háló, úthálózata, a horizontális dimenziója a transeurópai hálózatoknak. Ez egy nagyon fontos dimenziója a TNT szakpolitikának, mégpedig azért, mert a belső kereskedelmünk 40, a külső kereskedelmünk 75%-át tengeri szállítás adja. A, az árukon kívül az embereket is szok, emberek is szoktak tengeren utazni. Ez hozzájárul a szárazföldi hálózatok kevésbé zsúfolt voltához, és a logisztikai láncon tapasztalatú nyomást is csökkenti. Mondani se kell, hogy a tengeri szállítás nagyon fontos szerepet játszik a belső piac működésében és kialakításában, illetve a harmadik országokkal való kereskedelmünkben is. 800, több mint 800 róró kapcsolat és konténerszolgáltatás van Európában. Ez 400 eh, eh, kikötőt jelent Európában, eh, amelyek össze vannak kötve több száz kikötővel a világ más részein. 2014-ben az EU kikötői 3,8 milliárd tonna árut kezeltek, ezen belül 3 milliárd tonna az valójában továbbment szárazföldi forgalomba, viszont ehhez eh, fogadni kellett, vagy indítani kellett kikötőből. 79 eh, EU tengeri kikötő érinti minden kilencedik eh, főfolyosóját ennek a hálózatnak. És akkor most a növekedési aspektusról is szólnék pár szót. Az európai kikötők 800 ezer vállalkozáshoz kötődnek, és a közvetett és közvetlen foglalkoztatás az 3 millió emberre tehető. Én ezt a feladatot kaptam, hogy én legyek az európai koordinátora a tengerek gyorsforgalmi úthálózatá programnak, és önök közül néhányan ott lehettek, amikor megkaptam ezt a megbizatást. A tenté rendelet arról beszél, hogy a kinevezésemtől számított két éven belül egy részletes végrehajtási tervet kell bemutatnom önöknek a tengerek gyorsforgalmi úthálózatáról, és ezt az eddigi tapasztalatokra, illetve a jövőbeni fejlesztésekre kell alapoznom. Ezért is jöttem el most ide a barátaim közé az Európai Parlamentbe. Ez a dokumentum azonban csak a kezdete a munkának, az ön, önök hozzájárulása, csak úgy, mint a tagállamok és a, az ágazat képviselőinek a hozzájárulása fontos ahhoz, hogy ezt a szakpolitikai anyagot gazdagabbá tegyük, és kialakítsuk a tengerek úthálózatával kapcsolatos fellépésünket. Amikor ez a konzultáció elkészül, akkor majd elmondhatjuk, hogy egy pontos útmutatással rendelkezünk, hogy hogyan lehet kialakítani ezt a e, tengeri szállítási szakpolitikát. E, más szóval e, arról is szó lesz, hogy milyen projekteket kell támogatni, és hány, mennyi pénz lesz áll majd rendelkezésre. Miről is szól ez a dokumentum? Én három fejlesztési pillérre építettem ezt. Az első a környezetvédelem, a második a tengeri szállítási logisztikai hálózat integrációja, a harmadik pedig a tengeri szállítás biztonsága, a tengeri szállítás irányítása, forgalom irányítása és az emberi elem, a szakképzés. 2016-ban konzultáltam sok szakértővel és érdekeltel, beleértve képviselőket is. Három fórumot szerveztem, lefedve ezt a három területet, amelyet az előbb említettem. Mi volt ennek a célja? A lehető legszélesebb feedbacket szerettünk volna kapni a stakeholderektől, hogy szerintük milyen kell, hogy legyen a MOSZ, a gyorsforgalmi hálózat jövője. Az a dokumentum, amit most bemutatok önöknek, ezt foglalja össze. Ugyanakkor a legfontosabb pontokat most ki is emelem. Az első prioritás környezet. Ez egy nagyon fontos terület, és érdemes eh, felidézni azt, hogy a tengeri szállítási ágazat az egyetlen olyan ágazat, ahol van globális széndiokszid kibocsátási szabályozás. A MOSZ hozzájárulhat ahhoz, hogy megfeleljenek az EU plusz IMO előírásoknak, megfeleljen az ágazat. Ehm, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az ágazat megfeleljen a levegőminőségi és emissziós előírásoknak, például a kén-dioxid, illetve a kénkibocsátási előírásoknak. Emellett fejleszti a folyékony földgáz és metanol használat lehetőségeit. Csökkent, megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet csökkenteni az LNG tárolás és logisztikai költségeit, és hogyan lehet tovább csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Ami a működés közbeni szennyezést illeti, szállítás közbeni szennyezést illeti, ott olyan hajófedélzeti tisztító rendszerek fejlesztését fogjuk megnézni, mint amilyen a ballasztvíz újrahasznosító rendszer. A baleseti, tehát nem szándékos szennyezéssel kapcsolatban pedig további oktató, szakképző munkára van szükség, ezzel lehet elkerülni a véletlenszerű szennyezést. Szintén fontos tételek a környezetvédelmi kompenzációs intézkedések, illetve a zöld eh, tengeri szállítás finanszírozása. Most akkor áttérnek a második prioritásra, a tengeri szállítás integrációi logisztikai láncban. Eh, a második fejlesztési pillér tehát ez, amely eh, fontos a logisztikai, a globális logisztikai hálózatban, és a MOSZ-nak, a gyorsforgalmi úthálózatnak van egy olyan potenciálja, hogy hozzájárulhat a hatékony eh, hajózáshoz, és ezzel maximalizáltuk a tengeri szállítási eh, tevékenységek. Eh, számos megoldás létezik, mégpedig ezeket a megoldásokat a tengeri, illetve szárazföldi oldalon is meg lehet tenni. Nagyon nagyok az elvárások. Először is a rövidtengeri hajózás támogatását szeretnék látni, illetve flow management szolgáltatások kialakítását, amelyek révén a forgalom optimalizálható, emellett a kikötők közvetlen elérését akarják javítani, elérhetőségét akarják javítani az érintettek, például szinkromodalitáson, a szinkromodalitás előmozdításával. Aztán az információs technológiákat is fejleszteni kell, hogy a hajók és a kikötők jobban tudjanak kommunikálni, interoperábilisek legyenek a rendszerek, és hatékony kargó eljárások alakuljanak eh, ki. Különösen oda kell figyelni a periférián elhelyezkedő régiókra, ezeket nem szabad elfelejteni a TNT szakpolitikában. Az ő kapcsolatukat, mármint ezeknek a régióknak a kapcsolatát a szárazfölddel erősíteni kell, geostratégiai potenciája van ezeknek a szigeteknek, E, például LNG e, tankolási állomásokként is funkcionálhatnak. Ami a tengerbiztonságot illeti, illetve a forgalom irányítást, ez a harmadik pillér. Itt megint csak e, meg lehet különböztetni dolgokat, a kikötő biztonságát, magának a tengeri utazásnak a biztonságát, illetve a közlekedésnek az irányítását. A DIP egy sor célkitűzést fogalmaz meg, amelyeket el szeretnénk érni a MOSZ programon keresztül. Biztonság területén e, terveket kell kialakítani kényszerhelyzetekre, szükséghelyzetekre, és ezeket be kell gyakorolni, e, például beleértve az evakuációt is, beleértve turistahajók esetében is. Emellett csökkenteni kell az emberi, kocká, emberi hiba kockázatát is, és a kiképzésnél alapvető üzleti ismereteket és jogi tudást is át kell adni. Új technológiákra is fel kell készíteni a személyzetet, ilyen például az LNG. Ami a forgalomirányítást el, illeti, itt a tengeri ICT-t kell kialakítani, digitalizálni kell, illetve e, tengeri e, információs rendszereket kell kialakítani. E, emellett információ megosztó platformokra van szükség, azok fejlesztésére. És egy olyan rendszerre van szükség, amely a légirányítási rendszer hasonlít, E, és e, a különös tekintettel a kapitány szerepére. The document that I have submitted to you is comprehensive. Ez a dokumentum, amit benyújtottam önöknek, átfogó, és tartalmaz egy csomó olyan fellépést, amely három e, pillér alatt azonosítható. Egy sor témát felölel, és tartalmazza a ten T fejlesztésének eh, eh, összes opcióját, a teljes spektrumát az opcióknak. Az elkövetkezendő 12 hónapban a konszultációs folyamat révén csökkenteni fogjuk tudni a fejlesztési fellépéseknek a számát. Én végig párbeszédben kívánok maradni az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, illetve az ágazat képviselőivel, ahhoz, hogy finom, finom hangolni tudjuk azokat a fellépéseket, amelyek a költségvetésből támogathatóak. Néhány eh, fejezete ennek a dokumentumnak az adatgyűjtéssel foglalkozik. Én ugyanis beszeretném gyűjteni az összes rendelkezésre álló adatot a fő és kiegészítő kikötőkről is Európában, és eh, meg szeretném vizsgálni, hogy hol léteznek hiányosságok, például ahol nem tartják be a környezetvédelmi szabályokat, vagy nincsenek meg a kikötő közvetlen közlekedési kapcsolatai. És ezek, ezek révén képes leszek majd arra, hogy javasoljak összpontosított fellépéseket, amelyeket szintén a MOSZ költségvetésből lehet finanszírozni. A TNT és a CEF eddig összesen 651 millió eurót fektetett be az európai költségvetésből. A második CEF Felhívás még folyamatban van, pályázat még folyamatban van. Két nap múlva jelentjük be a, jelentik be az eredményeket. A teljes költségvetés 280 millió euró, ebből 150 millió a kohéziós országok számára van félretéve. Ez egy jelentős támogatás, viszont mivel tudjuk, hogy egy horizontális prioritásról van szó, és annyi sok uh, E, hasznos fellépésre lehet itt gondolni, nyilvánvaló, hogy ez a pénz nem lesz elegendő. A CEF e, e, pályázatokra eddig mindig túljelentkezés volt, és ez a MOSZ-ra is igaz, és a MOSZ ágazaton belül egy nagyszámú, jó minőségű projektet kellett elutasítani finanszírozási lehetőség hiányában. A CEF költségvetésének értékeléséért kívánok küzdeni a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatakor, és azt szeretném, hogy a MOSZ politika fontossága tükröződjön a politikai prioritások között, illetve a pénzügyi prioritások és odaítélések között is. A CEF természetesen fontos része marad a MOSZ megvalósításának a TNT hálózaton belül is. Ez a végrehajtási terv egy jó szakpolitikai útmutatást fog nyújtani, amely a koherenciáját fogja biztosítani ezeknek a projekteknek. Én szeretném megkérni a bizottság tagjait, hogy támogassanak engem a munkaprogramomban, illetve általában véve a MOSZ eh, programot, amikor majd a költségvetésről beszélnek. Ez a dokumentum eh, létfontosságú az EU tengeri kereskedelem fejlesztése szempontjából. A moszra vonatkozó adatokat eh, általában eddig eh, vagy tapasztalatból, vagy pedig futó projektekből, amelyből összesen 80 van, tehát onnan szűrtük le az adatokat. Ezen kívül Szoros kapcsolatban állunk az ágazat szereplőivel és a tagállamokkal. A részletes végrehajtási terv, a DIP, különböző álláspontokat eh, tartalmaz, és alapját nyújtja egy átfogó munkaprogramnak, amely egy integrált megközelítést alkalmaz a többi munkaprogrammal szemben, illetve azokkal kapcsolatban. A kilenc eh, legfontosabb folyosóval kapcsolatban. Én azt szeretném, hogyha továbbra is megadnánk azt a komoly odafigyelést a TEN-T e hálózatoknak, amelyeket megérdemelnek, illetve azon belül a tengeri stratégiának. Köszönöm a figyelmüket, és akkor most formálisan átadom önnek, elnök úr, a dipet bizonyára. Ötig el is olvassa, sőt már fejből fogom is tudni, mondja az elnök. Köszönöm, nagy öröm volt önt meghallgatni, és különös öröm az, hogy külön öröm az, hogy fegyelmezetten be tudta osztani az idejét, nyilván ez a tapasztalatainak, illetve a korábbi parlamenti munkájának is betudható. Van de Kampúr az első hozzászóló. I just need to put my headphones on, right? Föl kell tegyem a fülhallgatómat, mondja Simpson úr. Uh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Kedves elnök úr, köszönöm. Először is egy ügyrendi hozzászólásom lenne. Úgy tűnik, hogy Simpson úr jelentését e-mailen köröztették, de ha jól tudom, akkor senki nem kapta meg papíron. Van egy másik jelentés, amiből van nálam egy példány, és mások is kaptak. Az rendben van, de Simpson úr jelentését nem kaptuk készhez. Úgyhogy szeretném kérni, hogy küldjön nekem és Ekhut úrnak is egy példányt. Én ugyanis szeretnék kézbe kapni ebből egyet, nagyon érdekes ez a jelentés. Tehát papíros, olvasható példányt szeretnék. Köszönöm Simpson úrnak ezt a nagyon világos áttekintést és az elhangzottakat. Nyilvánvaló, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos dolog. És ahogy őt hallgattam, éppen e- azon gondolkoztam, hogy vajon a munkája eh, hogyan kapcsolódik az IMO munkájához. Nagyon sok megjegyzést hallottunk a fenntarthatóságról és a, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet munkájáról, az IMO munkájáról. Az a kérdés, ami felmerül, hogy hogyan lehet más közlekedési módokkal integrálni a tengeri közlekedést. Hogyha jól értettem, akkor a, a hinterland összeköttetések, tehát a hátországban meglévő összeköttetések is fontosak. A belvízi hajó utakat például összekívánják-e kapcsolni a tengeri útvonalakkal, tehát erre gondolnak-e? Például a Duna egy olyan útvonal, amelyet össze lehetne kapcsolni, ha valaki Bécsből elindul. A, magának a medernek is elég mélynek kell lenni persze, hogy végig tudjon hajózni a Duna teljes vonalán, és akkor még itt jön a hajókon dolgozó személyzet képesítése, képzettsége, nem tudom, hogy ezzel például foglalkoznak-e, és engem az is érdekelne, hogy milyen információjuk van a személyzet hiányával kapcsolatban. Elég nyereséges ez a munka, sokan elvállalják, sokan keresnek itt munkát ebben a szektorban, nem rossz terület, de mégis hiány van szakemberekből. Nem tudom, hogy önök szembe találkoztak-e ezzel a példával, vagy ezzel a helyzettel, hogy kevés az újonnan fölvehető munkaerő. És még valami, amire nem láttam utalást, az infrastruktúrába való befektetés. Nagyon sokan kérdik, kérdezik azt, hogy mikor kapunk forrásokat arra, hogy a kikötői infrastruktúrát javítsuk, fejlesszük. És ha már az infrastruktúráról van szó, akkor hadd kérdezzem meg, hogy hogyan kapcsolódik mindez be az FC felhasználásába. Tudom, hogy az Európát összekötő eszköz, a CEF, az támogatja például a kikötők bevaló beruházás. Nem tudom, hogy az FC alatt ez lehetővé válik-e. Tehát ez egy kérdés, amit szeretnék még eh, megválaszolva látni. Több felvetésről beszéltünk a koordinátori ülésen is, tehát így összefoglalóan azt mondanám, hogy ezek mindenkinek a kérdései. Köszönöm, Izmánertuk. Köszönöm. Először is, kedves Brian, köszöntelek ismét itt az Európai Parlamentben. Ott a megszokott helyeden, ahol megint helyet foglaltál. Köszönöm a tájékoztatást. Úgy gondolom, hogy azok, akik az előző ciklusban itt voltak már, tudják, hogy ezeket a tengeri gyorsforgalmi utakat milyen nehéz volt megvalósítani a tagállamok ellenállása ellenére. Támogattuk ezt a javaslatot, az akkori előadót, de nem volt biztos, hogy mindez valóra válik. Most pedig láthatjuk, hogy ez egy jó gondolat volt, nem is csak jó, hanem egy olyan döntés, amely valóban jövő orientált. Két kérdésem volna. Az első kérdésem, ha jól emlékszem, annak idején meghatároztunk bizonyos célokat, amelyeket el akartunk érni a tengeri gyorsforgalmi utakkal. Tudnák-e tájékoztatást adni nekünk arról, hogy megbízható, érvényes számadatokat mikor kapunk? például az LNG töltőállomásokkal való felszereltség tekintetében. Talán belátható időben ül, kapunk a tagállamoktól is visszajelzést az Európai Bizottságtól egyfajta összefoglalót a jelenlegi helyzetről. Ez az egyik. Ha megnézzük a különböző útvonalakat, akkor azt látjuk mindenek előtt a kelet a keleti vonalon, valamint a balti tenger térségében tengeri gyorsforgalmi utakat, ezek gyakran összhangban vannak, egy, egyeznek azon térséggel, ahol a menekültek útvonalai is megtalálhatók. A menekült áramlatok szempontjából volt lehetőségünk arra, hogy segítséget nyújtsunk, vagy hogyan tudja az Európai Bizottság ezt a feladatot ellátni. Köszönöm szépen. Még mielőtt Robert Cillének adnám meg a szót, szeretném felhívni a figyelmet erre a brosőre. Ezt nem lehetett elküldeni, mert ilyen vastag, éppen ezért egy linket küldtünk el, ahol elérhető. Amúgy meg papírmentesek vagyunk, amit nagy többséggel jóvá hagytunk. Én mindig mondtam, hogy én nem vagyok az. Hát az ember néha kisebbségbe szorul, mondja az elnök. Ja, jetzt ist... Rendben, most Robert Zile következik. Uh, I also very glad to see Brian you back here. is nagyon örömmel látom, Brian, hogy itt vagy. Úgyhogy szeretettel köszöntelek. És nagyon átfogó ez a jelentés is egyébként. Uh, én is egy picit nehezebben olvasok a képernyőn, tehát könnyebb a papírt olvasnom, de mindegy. Én két kérdést szeretnék feltenni, illetve hát két kérdés csoport jutott az eszembe. Az egyik az egyéb EU finanszírozási programokhoz való kapcsolódás. Ugye van egy ilyen szakasz, ami erről szól, Ugye már elmondtad, hogy itt van az Európát összekötő eszköz, a CEF, de hogy vettek pénz, ki pénzeket máshonnan Juncker alapjába, az EFSI-be, nem tudom, hogy van valami fajta szinergia a tenger gyorsforgalmi utak esetében, amit ki lehetne használni. A második kérdéskör az a földrajzi témához kapcsolódik, tehát vannak-e olyan EU-s tagállamok, ahol több a lehetőség? amit ki lehet használni a mondjuk a költségvetésből. Vannak-e olyan tagállamok, ahol jobban működik egyáltalán ez az abszorpció, ahol jobban igénylik ezt, hogy a tengeri utakat összekössék akár a belvízi útvonalakkal, vagy van, ahol ö, nem használják ki a tengeri gyorsforgalmi utakat. Tehát ez érdekelne egy kicsit, köszönöm. Köszönöm, Gezine Meissner. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm, Brian, a tájékoztatást. Azt hiszem, hogy aki téged korábbról ismer, nagyon örül annak, hogy eljöttél, mert tudjuk, hogy nagyon jó fej vagy, és ráadásul jó munkát is végzel, akik pedig ezt nem tudják, nyilván észre fogják venni. Ami pedig ezeket a bonyolult kérdéseket illeti, amelyeket most fel szeretnék tenni, úgy gondolom, hogy nagyon jó megneveznünk a prioritásokat, volnának kérdései, mert számomra mindig az a kérdés, hogy koordinátorként hogyan tudja valaki befolyásolni például a kikötőket, az üzemeltetőket, vagy a fenntarthatóságot. Három dologról volna szó. Egyfelől a Balti-tengeren és az Északi-tengeren, valamint Nagy-Britannia körül is vannak kénkibocsátás ellenőrzési területek. Ott tehát LNG tartályhajók már vannak. Nem tudom, hogy ki lehet-e bővíteni ezt a rendszert például a földközi tenger térségére? Ott 3,5% a határérték, tehát magasabb. A mm, tisztességtelen versenyt módosítanunk kellene, változ, változtatnunk kell ezen. Nem tudom, hogy ö, tudnál ezen ott változtatni. Másodszorban pedig az LNG kapcsán tudnál-e küzdeni azért, hogy egyéb környezetbarátabb üzemanyagok is elterjedjenek. Ugye 2020-ig kell a kikötőkben ezt valóra váltani. Egyesek úgy gondolom, hogy azért terjesztették ezt el, mert akarták most viszont, hogy az olajárak csökkentek, ez még javulhat. A harmadik kérdés pedig a környezetbarát aspektusokra vonatkozik. Hallottam, hogy vannak olyan kikötők, ahol nincs elég kirakodási lehetőség, például a, a hajókból kirakodandó szennyes anyagok számára. Logisztikai láncolat, egy nemzeti, egy ablakos rendszer, ez azt hiszem, hogy minden kikötőben kellene, hogy legyen, de nem sikerült mindenhol ezt megvalósítani. Koordinátorként hogyan tudsz te közbelépni annak érdekében, hogy ez valóra váljon? minden bizonyal ez egy nagy probléma a digitalizáció szempontjából is, valamint a szállítási útvonalak egyszerűsítése szempontjából és még a képzésre is szeretnék rákérdezni. A biztonság szempontjából fontos, említetted. Hogyan tud egy koordinátor a képzésre, az oktatásra hatni? Én most a belvízi hajó utakkal kapcsolatban dolgozom, ez nem kapcsolódik ugye a tengeri gyorsforgalmi utakhoz, de nehéznek tartom, mert a tengeri hajókon is nagyon sok jól képzett személyzetre van szükség. Tehát egy koordinátor a képzést hogyan tudja befolyásolni. És annak kapcsán, amit Izmael mondott, a menekült áramlatok milyen mértékben játszanak szerepet. A frakcióban tartottunk egyszer egy meghallgatást, ahol arról volt szó, hogy hogyan hat a közlekedésre a menekült áramlat. A humanitárius helyzet természetesen nagyon fontos, amit figyelembe is kell vennünk, de azt is tudjuk, hogy például a teherszállító hajók a földközi tengeren gyakran mentenek ki menekülteket a tengerből, holott nincsenek is ehhez e, kellőképpen felruházva. Köszönöm, Mája Kilönen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Simpson úrnak ezt az összefoglalót. Egy kérdésem van az északi dimenzióval kapcsolatban. Az északi-észak-keleti út, ennek a kialakítása nyilván az északi tagállamok érdeke, őket érinti a legjobban. Hogyan eh, látják ennek a helyzetét a tengeri gyorsforgalmi utak hálózatában? Ugyanis jelenleg Ez a hálózat általában Finnország és Svédország déli részeinél abba marad, az északi részek nem is jelennek meg, de talán a jövőben itt lesznek a legfontosabb tengeri útvonalak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Keith Taylor. Well, thanks, Chair. And, um, Köszönöm, elnök úr. És én is része vagyok, vagy tagja vagyok ennek a Brian Simpson fan clubnak Köszönöm ezt a, az anyagot, bár nem volt időm még elolvasni. Monday, Monday. Can't stand that day. Monday, Monday. Nem szeretem a hétfőt. So, thank you for your report. Um, uh, just a simple question, really. Köszönöm tehát ezt a jelentést. Egy egyszerű kérdésem van. Uh, mi történik itt a tengeri közlekedésben. A tengeri személyszállításban különös tekintettel a komp hálózatokra, illetve a rövid tengeri utakra. Ehm, és eh, a határon átnyúló transportra. Ehm, mit tud tenni, mit, tudtok, mit tudtok tenni annak érdekében, hogy egyre több utas használja a kompokat? Köszönöm szépen. Claudia Monteiro de Aguiar következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni Meissner kollégához, aki, mint én, nem ismerte a koordinátort a korábbi ciklusból, vagy más fórumokon. Most tapasztalhatta, hogy milyen lelkesedéssel foglalkozik ezzel a témakörrel és köszönöm ezt a részletes tervezetet is a tengeri gyorsforgalmi utakról, ami nagyon fontos ágazatokat kapcsol össze mindannyiunk számára. Három gyors észrevételt tennék. Az a kapcsolatban, amit ismertetett. Először is a zöld folyosók valamint az LNG által működtetett hajók. A kén kibocsátással kapcsolatos irányelv szempontjából. Ez a dél-európai kikötők számára nagyon fontos, hiszen ott megfelelő átállási időszak és finanszírozás szükséges. Ebben a témában az LNG-vel kapcsolatban ismertettünk ma délelőtt egy jelentést, és ez egy érdekes alternatívának ígérkezik. Másodszorban, ami pedig a tengerjáró hajók biztonságát illeti, fontos, hogy megoldást találjunk a vészhelyzetekre, és megfelelő vészhelyzeti tervek szükségesek ezen tengerjáró hajókkal kapcsolatban Európában. És arra is emlékeztetnék, hogy a korlátozott mobilitású, a csökkentett mobilitású utasok is fontosak. A legkülső régiók összeköttetése nagyon fontos a tengeri utak által. Ez számomra egy nagyon fontos kérdés. Szeretném még megjegyezni, hogy véleményem szerint a szigeteket a belső piacon össze kell kapcsolni a szárazföldökkel, egy egységes európai tengeri térségben ez nagyon fontos. Én természetesen készen állok arra, hogy együttműködjek önökkel ebben a kérdésben is, és a tengerrel kapcsolatos egyéb kérdésekben. Köszönöm. Miltiadis Miltiadis Kirkos következik. Köszönöm, elnök úr. Sajnos nem eh, volt még eh, lehetőségem arra, hogy megismerjem simpson Simpsononat, mert az előző ciklusban nem voltam itt, de én is úgy gondolom, hogy az ismertetett szöveg rendkívül sok eh, érdekes pontot tartalmaz, főleg ami a tengeri közlekedést és szállítást illeti a zöld környezetbarát hajózás, valamint a kibocsátások csökkentése a régi hajók esetében, valamint a régi hajóflotta megújítása. Ezek számomra mind olyan intézkedések, amelyeket fel kell lendítenünk, és a részletes végrehajtási tervben utalást találunk arra is, hogy a alternatív üzemanyagokra jobban át kell állni. Ez lényeges azért is, azért is, hogy az európai flottát európai hajógyárak által tudjuk felújítani, ne kelljen mindig Koreához folyamodnunk. A Juncker tervvel kapcsolatban azt is megállapíthattuk, hogy a források felhasználása során problémák jelentkeznek. Egyfelől Ez különbséget jelent olyan tagállamok között, amelyeknek a kockázati besorolása jobb. Hogyan lehetséges az, hogy ennyire eltérjenek egymástól a nemzetgazdaságok, hiszen vannak fejlődőek, de vannak olyanok is, amelyeket válság sújt. Ami pedig a távoleső régiókat illeti, Angliában például a helyzet azt eredményezte, hogy nagyon sok európai szereplő nem ott hajtja végre tevékenységét. Úgy gondolom, hogy a tengeri felségterületek, valamint az adott tagállam nem feltétlenül ugyanaz. Hogyan tudjuk a fenntarthatóságot biztosítani? Nem csak az a fontos, hogy egy adott szakasz gazdaságilag kifizetődő, hiszen egyes szakaszokat ennek ellenére finanszírozni, támogatni kell, hogy a szigeti térségek is fennmaradjanak, hiszen végeredményben nem csak a gazdasági haszonról van szó, hanem az általános haszonról, és arról, hogy a távoli, távoleső területeket hogyan lehet a szárazföldhöz kapcsolni. Jackie Foster. Nem elnök úr, és eh, én is eh, forrón üdvözlöm volt elnökünket. Nyilván én is eh, nagyon örülök ennek a jelentésnek. Mi ebben a szakbizottságban az évek során mindig elismertük a tengeri közlekedés fontosságát, és ami különösen jó, volt az elmúlt évtizedben, az a növekedés, legyen szó szállításról, vagy személyszállításról, tehát áru vagy személyszállításról. Ehm, éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet és az, hogy végre átlátják mindezt, e, és az eredményeket próbálják véglegesíteni, a elvárt eredményeket, ez, ez mindenképpen üdvözlendő. Én Liverpooli vagyok, e, és éppen ezért kicsit e, hazabeszélek. Egy nagy történelmi hagyományú kikötővárosról van szó, amit különösen üdvözlök, és tényleg én nekem élő kapcsolataim vannak a tengerszállítási ágazattal. Ez az új Atlanti projekt az, ami nekem különösen tetszik, és nyilván Franciaország és Portugália ezt támogatják, ezt a projektet. E 2017. januárjában indulna ez a projekt, tehát eh, Brian-től kérdezem, hogy akkor ez tényleg eh, indul ez a projekt 17 eh, januárjában, és és hogy lesz -e erre pénz, hogy felépítsék, illetve lehet-e már tudni, hogy mennyi pénzre lesz szükség, mennyi pénz áll majd rendelkezésre, mert nyilván ez még növekedhet is ráadásul a három országon kívül. Boguszláv Liberacki következik. Köszönöm szépen, Brian. Mindig, amikor téged látlak, ez egy megerősítés számomra. Megerősíti azt, hogy az Európai Parlamenten kívüli élet is lehet szép, hiszen ragyogsz, ez látszik rajtad és ezt örömmel látom. Azt kell mondjam, hogy a jelentésedet nagy örömmel olvastam, és igazat adok neked. A short sea shipping kapcsán, és ezt egy önálló ágazatként minősíted. Kérdés persze, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás de úgy gondolom, hogy kell bizonyos lehetőségeket teremtenünk, és ezt követően mindezt az európai közlekedési hálózatba be kell építenünk. Természetesen a strukturális alapokat fel kell használnunk, ugyanakkor a hálózat finanszírozási eszközt is. Volna egy javaslatom, méghozzá a következő. A tengeri gyorsforgalmi utak, tehát ezen projekt által egyes tagállamokra nagyobb befolyást tudnánk gyakorolni, úgyhogy javítsák a kikötőkhöz való hozzáférést egyfelől a szárazföld felől, valamint a tenger felől is. Arra gondolok, hogy javítani kell a vasúttal való kapcsolódást, valamint a a belvízi hajótakkal való összeköttetést is. Ha megnézem például a Balti-tengert, az a benyomásom, hogy igencsak le vagyunk maradva. Az ötös és hatos mellékletben megpróbáltam számokat, adatokat találni. Például Kvepeda, Rostok, Gdańsk, sajnok Stetint vagy Gdeniát hiába kerestem. És az itt szereplő összegek gyakorlatilag 25 millió, ahogyan említetted, a 600 millió euróból, vagy a mellékletben 1,4 milliárd euró szerepel. Hogy udvariasan fogalmazzak, azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon szerény arány. Tudnánk esetleg nagyobb nyomást gyakorolni? Az a benyomásom, hogy a kormányzatok, így a lengyel kormány is, nem terjesztettek elő elég projektet. Elképzelhető az, hogy Európában egy közös szállítási térséget teremtünk meg, ahol a short sea shipping és a tengeri hajózás egyaránt helyet kap. Köszönöm, Mari Krisztina Norotű. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Eh, és eh, Simpson úr. Nem ismerjük egymást, éppen ezért nem, nem tartozhatom a fanklubjához, de az elkövetkezendő hónapokban bizonyára megismerjük eh, egymást. Kicsit szkeptikus típus vagyok, Simpson úr, de az, hogy 2001 és mostani dátum között mi zajlott ezen a területen, úgy tűnik, hogy a célok, az eddigi célok nem teljesültek. 2001-ben a bizottságot meggyőzték arról, hogy ez egy verseny alternatíva lesz, versenyképes alternatíva lesz a közúti közlekedéshez képest. Hogyha a kis távolságú navigációt kizárjuk, akkor már is azt látjuk, hogy nagyon háttérbe van szorulva ez a közúti szállításhoz képest. 2000 2001 és 2013 között 2 milliárd eurót tettek le az asztalra, ebből 400 millió származott a bizottságtól közvetlenül, vagyis az európai adófizetőtől. Franciaországban nem értek el jelentősebb eredményeket, hiszen zártak le vonalakat, E, illetve a, olyan viszonylatokat, amelyek nem voltak nyereségesek. 2015-ben e, mégis néhányat e, újra nyitottak. Ami Bilbao és Zeebrugge vonalat illeti, amit a Transfenica használ, ez működik. Minden esetre Eh, az igaz, hogy egy jó piacon lenne jövője ennek eh, a gyorsforgalmi úthálózatnak. Mivel a, nagyon nehéz versenyezni a közúti közlekedéssel, eh, és különös tekintettel a keletről érkező szállítókkal, nagyon kevés kivétellel látom csak igazán versenyképesnek a jelenlegi viszonyok között a tengeri szállítást, holott azt szeretném, ha ez versenyképes lenne, jó lenne visszafordítani ezeket a folyamatokat, amiket eddig láttunk. Thank you. Um, well, lovely to see you here. Köszönöm, nagyon örülök, hogy újra találkozunk Brian, Vimmel egyetértve 170 oldalas jelentésről van szó, és gyakran fogjuk forgatni, e, ezért papírpéldányunkra, papírpéldányra is szükség lenne, amit az irodában tarthatnánk. E, néhány dologra felhívnám a figyelmet. E, ahogy te is mondtad, a környezetvédelem egy fontos prioritás, akarjuk növelni a környezetbarát hálózatok, illetve tengeri szállítás szerepét. Éppen most volt egy szeminárium a NOx kibocsátásról, ezről van szó a te jelentésedben is, a szabályozói környezet az nem olyan ö, szigorú, mint a kén dioxid és oxidok, kénoxidok kibocsátása kapcsán. Ezen nyilván változtatni kellene, e, és nem tudom, hogy a jövőben lehetne bevonni ebbe az ipar támogatását, illetve plusz finanszírozást. E, tudom, hogy most már nem nagyon foglalkozol a politikával, de ezért lenne egy politikai megjegyzésem. Az emisszió, illetve a szennyezés és hajózás kapcsán eh, szóba szokott kerülni ez a kampány, amit a polgárok folytatnak a tiszta levegőért, különös tekintettel azokra az emberekre, akik eh, kikötővárosokban eh, élnek. Ők természetesen azt szeretnék, hogyha a hajózás megmaradna, ugyanakkor nem, akarnák, nem akarják a rossz levegőt sem Southamptonban és más kikötőkben. Tehát a zöld projektek mellett vannak, hogyha ez az egész program kitekintéssel tud lenni, vagy tudja teljesíteni ezeket az elveket, az nagyon jó lenne. Köszönöm, Ines Ayala Szender. Köszönöm, elnök úr. Köszöntelek itt eh, otthonodban, Brian. És örülünk annak is, hogy ilyen jó egészségnek örvensz. Szeretném azt is eh, megjegyezni, hogy nem tudtam elolvasni ezt a jelentést mert nagyon hosszú, és csak most kaptam készhez, de majd el fogom olvasni. Azt szeretném megkérdezni, hogy eh, igaz, hogy a tengeri gyorsforgalmi utak részben eh, azzal a célral is születtek, hogy a környezet környezeti hatást, a közlekedés környezeti hatását csökkentsük, valamint másfelől a tengeren növeljük a teherszállítást, hiszen ez olcsóbb. Európát ugye szigetek veszik körül, nyugat van ugye egy nagy kontinens, de egy olyan kontinens, amelyen szintén a tenger köt össze bennünket. Azt szerettem volna először is megkérdezni tőled, hogy véleményed szerint ez fokozódni fog a jövőben, és eh, ha lezárjuk a kikötőkkel kapcsolatos rendeletet, ez hogyan fog eh, hatni, vagy mondhatnám fordítva is, hogyan eh, fogja a kikötőkkel kapcsolatos csomag javítani a tengeri gyorsforgalmutakat, mert ha figyelembe veszük, hogy milyen tempóban haladunk, akkor kérdés, hogy ez javít vagy ront a helyzeten, hiszen párhuzamosan van egy állami támogatási rendszer is, ami folyamatban van. Továbbá a tengeri gyorsforgalmi utak, valamint a szomszédságban levő országok összefüggése. Ugye Afrikával a közi tengeren keresztül rövidtávú tengeri útvonalak kötnek össze, de aztán ott van ugye a balti térség is, ami kelet felé jelentnyitást, és ami az EFSZ-t illeti, más területeken ugye fölmerült ennek az első felülvizsgálata, ugyanis Katainen úrral és az EIB-vel is megvitattuk, hogy annyira nem volt pozitív ez az első időszak, és egyfajta ágazati platformot talán létre tudnánk hozni, és ez a platform talán figyelembe vehetné a belföldi kikötőket is. És javíthatnánk így az energiállátással, valamint a távközléssel kapcsolatos szinergiákat is. És most Katainen is elindított bizonyos iránymutatásokat, amelyeknek köszönhetően talán az EFSZ is pozitív szinergiahatást vált ki. Szeretném tudni, hogy a tengeri gyorsforgalmi utak továbbfejlesztése szempontjából, hogy a kohéziós országok forrásokban részesülnek, kilátásba helyezhető a megfelelő finanszírozás. Köszönöm. Köszönöm. Utolsóként én is jelentkeztem, ahogyan azt te is mindig tetted, csak hogy ne érjen itt szokatlan meglepetés. Mindannyian ugye a kibocsátásokról beszélünk, illetve ezeknek a csökkentéséről. A legjobb az lenne, hogyha a dízelt használnánk, amit, ami a nehézolajhoz képest nem feltétlenül környezetbarát, de egy óriási előrelépés lenne mégis, csak egy kicsit lenne költségesebb, ugyanis a dízel egy kicsit drágább. Szóba került-e ez a vita egyáltalán? És ha igen, akkor mikor zárul le? Másodszorban nem tudom, hogy ott voltál-e, de a bizottságunk delegáció egy dél-európai szigetre ellátogatott, és megtekintettünk egy olyan kikötőt, amelyet európai forrásokból készítettünk el, és amikor több milliárdos támogatással felépült a kikötő, kiderült, hogy annyira szeles, hogy egyetlen egy hajó sem kötött ki ott. Szereztél ilyen tapasztalatot, illetve van-e lehetőség arra, hogy ilyesmit megakadályozzunk, hogy ne csak az építész, az építkező lobby érdekeit, érdekeinek kedvezzünk. Továbbá volt egy vitánk, egy, egy eszmecserénk a közelmúltban tengeri hajózási ágazat képviselőivel. Ők azt mondták, hogy a 2020-as 0,5%-os határ, valamint a 0,1% északon üdvözlendő, és a képviselő akarta, be akarta bizonyítani, hogy mennyire környezetbarátok, és azt mondta, hogy a hajókon 12 különböző konténerbe viszik, illetve szelektálják a hulladékot. Te is említetted a fekete víz, illetve a szürke víz elkülönítését. Nagyon kevés az olyan kikötő, ahol ezt a fajta hulladékot gyakorlatilag ki lehet rakodni. Mit tesz ilyenkor? Hogyha általában ezt összekeveri, és a kikötőtől 6 kilométerre rakodja le, akkor azonnal a tengerbe megy. Tehát az ilyen hajókat, akik így szelektálják a hulladékot, gyakorlatilag jutalmaznunk kellene, ezért ezt díjaznunk kellene, azért, mert így szabadulnak meg a hulladéktól. Mit tesztek, milyen lépéseket tesztek, és egyáltalán miért nem lehetséges? Nem tudom elképzelni, hogy a kikötőben, nem lehet ezt valahogy a csatornába levezetni. Azt is mondták, hogy elektromos áramot tudnak-e használni a kikötőn, ez nagyon fontos, és ez az illető azt mondta nekem, hogy Európában csak a hamburgi kikötőben lehetséges ez az elektromos áramfelhasználás. Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, és ha igen, akkor milyen lehetőségeket látsz? Hiszen gyakorlatilag ez annyira egyszerű, nagyon el, egyszerű elérni azt, hogy ezen óceánjáró hajók is környezetbarátak legyenek, hiszen a kibocsátásokat valahogy csökkentenünk kell. Nem tudom, hogy elég volt ez a kérdés, mindesetre most tiéd a szó, hogy megválaszold a kérdéseket. He noticed everything, so we let him some. Mindent feljegyeztünk, és most Simpson úrnak adjuk át a szót az összes kérdés megválaszolására. Okay, well, I'm glad that the Brian Simpson Appreciation Society... Köszönöm. Örülök, hogy a Brian Simpson baráti társaság az továbbra is létezik itt a szakbizottságban. Remélem, hogy akkor is még virágozni fog ez a társaság, amikor megválaszolom a kérdéseket. Nos, kérdeztek a fenntarthatóságról az IMO munkájában. Hát igen, úgy próbálunk dolgozni, illetve hát így próbálunk dolgozni, hogy ezt figyelembe vegyük, de azért a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet nem Európai Uniós szervezet, de mondjuk figyelemmel kísérjük azt, hogy mit tesz, különösképpen ami a standardokat illeti. Ebben az értelemben Azt mondtuk a tagállamoknak, de főként ugye a földközi tenger környezetében ö, található tagállamoknak, hogy haladjanak előre. Még nem jutottunk el idáig, de elfogunk. Nem akkora sok hatás ez, mint mondjuk az északi tengeren, a balti országokban, amikor ez megszület. a tengeri gyorsforgalmi útvonalak, hát tulajdonképpen magukat, a tengeri útvonalakat jelentik. De én elmondtam egyébként a partnereknek, hogy nincs értelme valamit kitalálni, ami a legjobb a világon, és aztán utána egy méterrel arrébb, egy mérfölddel arrébb meg leáll az egész. Nem érdemes ilyenekkel előállni. A szűk keresztmetszeteket fel kell oldani útközben. Az első és az utolsó mérföld persze mindig nagyon fontos, logisztikai szempontból is, és az összes többi szempontból is. Carla foglalkozik a belvízi hajózással, illetve a belvízi útvonalakkal, és Portugáliában voltunk, és ott is a megnéztük a belvízi hajózási útvonalakat, ami ugyan nem hozzám tartozik, de azért megnéztük, csak szeretném válaszolni erre a kérdésre, hogy megpróbáljuk azért ezt is figyelem előtt tartani, hogy a belvízi útvonalak, a belvízi hajózás céljait is figyelembe vegyük, hogy egymást támogassuk, közösen haladjunk előre. Aztán volt kérdés a biztonsággal kapcsolatban, illetve az új dolgozókkal kapcsolatban. Én tudom, hogy például a körutazást végző hajók esetében általában nem Európai Uniós állampolgárok végeznek bizonyos munkákat, és tudjuk azt is, hogy vészhelyzet esetén milyen biztonsági lépések vannak, amelyeket be kell tartani az utasok esetében, és remélhetőleg majd lesz egy ilyen gyakorlat Máltán, erről még később beszélünk. Az infrastruktúrális befektetések megint nem hozzám tartoznak, nem az én hatáskörömbe, tehát erről nem tudunk dönteni. De amit tehetünk az az, hogy olyan projekteket fogadunk el, amelyek a prioritásoknak megfelelnek, tehát környezetvédelem, logisztika, képzés, és így tovább. Tehát, hogyha őszintén fogalmazok, akkor mondjuk a daruk építése az nem tartozik a tengeri gyorsforgalmi utak területére, de hát nyilván mindenki érti, ezeket a dolgokat. Izmail, hát igen, a tengeri gyorsforgalmi utak nem jelentenek egyszerű kérdést, nem igazán fogadták el őket már eredetileg sem folyosóként, sőt, még vannak olyan területek, ahol még mindig nem fogadják el ezeket az útvonalakat, mint a tenté részeit. 11 folyosó van, ugye 9 függőleges, és 2 vízszintes, plusz ugye a tengeri gyorsforgalmi útvonalak. Küzdünk azért, hogy az üzenetet továbbra is közvetítsük, tehát a tengeri gyorsforgalmi útvonalak ugyanolyan fontosak, mint a tenté bármelyik másik része, mint a, a brennai átjáró, teljesen mindegy, hogy melyikről van szó, ugyanolyan gyors, ugyanolyan fontos útvonalról van szó, tehát ez is egy tenti, mint a Brennerhágó, ugyanolyan fontos a tengeri gyorsforgalmi utak megléte, mint akármelyik folyosó ebből a tenti hálózatból. Nem volt könnyű ezt az üzenetet közvetíteni, de egyébként az az érzésem, hogy azért elfogadnak már minket is, mint maguk közül valót a, a többiek. Hát még egy kicsit azért lehet tenni, ezért a bizottságon belül és más helyeken is még érdemes kampányolni. A kikötők, amiket említettek, Hamburg, ugye, és volt még egy másik, Hamburgról készült egy tanulmány, és a Ahesiras spanyol kikötőjét említették még, a cseppfolyós földgáz miatt, annak ellenére, hogy nem mindenütt vannak tárolók, ez azért elég elterjedté válik, az olajáraktól függetlenül, tehát sokan ebben az irányban indulnak el, és egyébként a metanolt is használják. És például Svédország, Göteborg, más helyeken is azt tapasztaltam, hogy úgy döntöttek, hogy átváltanak, már mint a használt üzemanyag esetében, tehát hogy a hajókat most metanolra állítják át, vagy cseppfolyós földgázra, tehát egyre többen meghozzák ezt a döntést. Mondjuk van, aki azt mondja, hogy nem adunk azért pénzt, hogy átalakítsanak hajókat, és aztán a hajókat mondjuk dél alakítják át. de az az igazság, hogy ez a mozgás beindult, tehát sokan érdeklődnek a cseppfolyós földgáz iránt is például, tehát ezt a lendületet érdemes megtámogatni. Az útvonalak, a menekült kérdés, hát atya Isten, még, még egész ideig mondjuk nem jutottunk el, nem adódott elő az a probléma, hogy mi ide be keveredjünk, nyilván figyeljük ezt a helyzetet, de hát a menekült kérdés az ugye nyilván gondokat okoz. Általában felfújható, kisebb méretű hajókat használnak ezek az emberek. Szerintem ez egy olyan probléma, amin Európának egyelőre nem nagyon sikerült fogást találni. Még nem jutottunk odáig, hogy a tengeri gyorsforgalmi útvonalak esetén ez gondot okozzon. Előfordul, hogy a kompokon ez gondot okoz, és így tovább a biztonsági berendezések feladata az, hogy jól működjenek és a gondokat kiszűrjék. Hát most, hogy én a bizottságot képviselem, jobb, hogyha óvatosan fogalmazok, azt hiszem. Tehát óvatosan próbálom megválasztani a szavaimat. Jó ötlet volt ez a Juncker alap, de a mi pénzünket vették el. Nos, Úgyhogy bármilyen forrás, ami visszajön, az az, ami eredetileg is megvolt nálunk. Na, a földrajzi jellegű kérdés, ez egy érdekes kérdés, azért, mert két fő terület van, a földközi tengertérség, és nyilván a balti államok, amelyek fontosak. Hát az biztos, hogy a balti államok a cseppfolyós földgáz, a metanol, az alternatív üzemanyagok terén az élen járnak, tehát a földközi tengeri térség előtt járnak. Nincsenek olyan őskori, kőkori kompjaik sem, mint amelyek még a földközi tengeri térségben működnek, de most már azért elkezdett ez a térség is egy kicsit utánuk menni, tehát behozza a lemaradását. Ugye a nehézség az az, hogy hogyan magyarázzuk el ugye a többieknek, hogy ne találják fel újra a spanyol viaszt, ha már valami sikeresen és jól működik a balti tenger térségében, akkor nem kell újra kitalálni mindent a nulláról, hanem próbálják átvenni a jól működő megoldásokat azokhoz igazodni. Megpróbálunk így eljárni, remélhetőleg ez működik, működni fog. Érdekes volt egyébként azt megtapasztalni, hogy mondjuk a, a balti tengeri térség nem volt egészen felmérve teljes mértékben, tehát még a szovjetuniós időkre visszanyúlva is az látszik, hogy nem mérték ezt fel egészen. A balti tenger nem mindenütt elég mély, tehát hogyha így mondhatom, akkor nem tudjuk, hogy mihol van pontosan a vízfelszín alatt. A koordinátori befolyás. Hát igen, ma reggel beszéltünk erről. Talán azt mondhatom, hogy hát nyilván a koordinátornak van befolyása arra, hogy mi történik. Én a, a paramétereket határozom meg, aminek alapján aztán dolgoznak az emberek, és nyilván az adott kikötő, vagy a hajósok, vagy stb. A többi szereplő dönti el, hogy um, hogyan alakulnak a projektek. De a végső döntés a sokszor nem az én kezemben van egyébként, ez néha el is veszi az ember kedvét, hogy enyhén fogalmazzak, tehát mi akár halára dolgozhatjuk magunkat, utána valaki, felvet, valaki előáll egy ellenvetéssel, és az egészet hajíthatjuk ki az ablakon. Nem beszéltem még erről a többi koordinátorral, hogy vajon ők is ugyanígy érzik-e magukat, mint én. A kibővítés szerintem igen, a földközi tengeri térség is bele fog tartozni, a cseppfolyós földgáz pedig, hát igen, engem meglepett ez a helyzet, mert azt gondoltam, amikor az olajárak, hogy is voltak, 48 dollár per hordóra estek, akkor én azt gondoltam, hogy ó, nem is kell a, semmifajta támogatás a cseppfolyós földgáz felé, mert úgy is fogják használni, de hát az az igazság, hogy a hogy a két legnagyobb szereplő a földközi tengeren, a Stena és a Grimaldi, ők ugye a Balti tengeren vannak jelen, ők kezdték Remélhetőleg folytatódik majd ez a lendület, és mások is követik őket. Valaki említette a szennyvizet, ugye? A, a kikötőben jobb, hogyha a szennyvízkezelést megoldjuk. Tehát nyilván azt garantálni kell, hogy az adott kikötőben meglegyen az infrastruktúra ehhez. Tehát, hogy fel tudják venni a szennyvizet, és utána a kezelésről, annak a kezeléséről gondol, gondoskodjanak vannak rendszerek ezzel kapcsolatban, tehát hogy hogyan lehetne garantálni, hogy a hajók szennyvízét le lehessen rakni a kikötőkben, és aztán ott kezeljék. A képzést illetően nagyon aggasztott engem a következő, ugye ellátogattam egy-két kikötőbe, és azt tapasztaltam, hogy megpróbálták a a, a személyzetet, mondjuk a körutazásos hajókat és ezt az ágazatot erősíteni. 5-6 ezer emberről van szó, hogyha mondjuk három-négy fő van ezek közül a kikötőben, Málta esetében például előfordul, hogy mondjuk a létszáma nagyobb, mint a valettai lakosok mint Valetta lakossága. Hát Málta esetében őszintén lehet azt mondani, hogy nincsenek tervek. Ők úgy döntöttek, hogy jó lenne az elnökség alatt egy ilyenfajta próbát tenni, tehát hogy megpróbáljuk a, az evakuációs kísérletet végrehajtani. Spanyolországban már volt ilyen. A francia és a spanyol szolgálatokat használtuk, vagy kértük fel, és ott ez a sürgősségi evakuálás nagyon jól működött. Tehát pontosan tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen körutazást végző hajó, vagy ilyen nagyobb luxushajó vészhelyzetbe kerül, és evakuálni kell a, az utasokat, muszáj tervezni erre is. És egyébként nem csak a hajóról van a szó, mint ugye ami a Costa Concordia esetével történt Olaszországban, tehát nem csak ez, hogy a hajó neki megy valaminek. Lehet bármi a tűztől kezdve a betegségen át a járványokig, a, tehát bármi okozhat problémát, egy adott kikötőnek, tehát hogy egy ekkora utasszámú ilyen körutazó hajó megérkezik, és akkor még akár az a probléma is felmerülhet, hogy van elég kórházi ágy, el tudják-e látni, ki tudják-e hozni az embereket, stb. stb. Következő kérdés. Egyetértek abban, hogy az északi tengeri útvonal az nem került még teljes egészében fel a térképre, de fel fog. és hát tulajdonképpen én is mondhatom, hogy gyakorlatilag Liverpoolnál megáll minden, és, és akkor még az Atlanti óceánról nem is szóltunk. A, az északi ö, útvonalak tehát fel fognak kerülni, még egyelőre ez csak terv. Oroszország is bent van a képben, tehát nem tudjuk, hogy most ö, hogyan fognak viselkedni, hol így, hol úgy, hol rossz fiúként, hol jó fiúként, de tisztában vagyunk azzal, hogy az északi tengeri útvonal fontos. És nagyon örülök ennek a kérdésnek tulajdonképpen, hogy az északi dimenzióról se feledkezzünk el. Ez mondhatnám, hogy ez egy jégtörő ez a kérdés. Nagyon fontos ez, és senki nem érti ezt e, Európában. A ciprusi e, miniszter teljesen érzéketlen volt például a finn jégtörőkkel kapcsolatban, de nem enged ez is gyakorlatilag elengedhetetlenül fontos, hogy mondjuk télen a balti tengeri térségben a, az útvonalakat hajózható állapotban tartsuk, tehát kellenek hozzá a finn jégtörők is. És a, a svéd, vagy nem, nem a svéd, a finn jégtörők munkába állásához járultunk hozzá, el is látogattunk egyébként Finnországba. Keith, mi történik az ilyen körutazásokkal, mit tudunk felajánlani. Hát az ilyenfajta hajózásra is nagyon sok forrást költünk, vagy fordítunk, tehát az ilyen rövid távú utakra, ezekre a róró kompokra, tehát ugye amikor felgurul az autó, legurul az autó a célállomáson, de itt fontos a biztonság, a képzés. Itt egyébként nem csak, tehát mondom, ha a biztonságról beszélünk, akkor nem csak a Queen Victoriáról, vagy a Queen Elizabeth-ről és így tovább, hanem az összes többi kompról, mindenfajta járműről van szó. Nem olyan akut egyébként a helyzet ezen hajók esetében, mert általában európai állampolgárok azok, akik ezeket irányítják, vezetik, de szükség van arra, hogy mindenki megfelelő képzést kapjon, és a cseppfolyós földgáz használatában is ki kell képezni az embereket, hogy pontosan tudják, hogy mivel is hajóznak, tehát mi van alattuk, gyakorlatilag fogalmazhatok így is, amikor hajóznak a tengeren. Tehát azért ezt érdemes tudni, teljesen mindegy, hogy valaki a balti tengeren hajózik, vagy máshol. Hú, és még csak a kérdések felére hála válaszoltam, az idő meg már elfogyott. Claudia, Portugáliával kapcsolatban említett egy kérdést. Szerintem a cseppfolyós földgáz az előrevezető út, a metanol, és, és így tovább. Én egyébként nem ragaszkodom ahhoz, hogy csak és kizárólag cseppfolyós földgáz lehet, ha valami tiszta technológia, környezetvédő, elfogadom, tehát felőlem aztán lehet más is. Most a legtöbb esetben a cseppfolyós földgázról van szó. A többit, a többi kérdésedet már megválaszoltam. Fontos számomra azt elmondani, hogy a fő kikötőket kössük össze egymással a tengeri gyorsforgalmi útvonalak kihasználásával. Azt is szeretném látni, hogy a fő kikötőket, tehát a fő csomópontokat a kisebbekkel is összekössük. Kirkosz kolléga, az új technológiák, új hajók, igen, erről is beszéltem egy kicsit a dokokban. Az egyes földrajzi területek összeköttetése. Ahogy már mondtam Klaudiának is, látom azt az igényt egyébként, ami megjelent a tengeri közlekedésben, hogy a, a szélső, tehát hogy a periferiális térségek szeretnék, hogy meglegyenek az összeköttetések a központ felé. Megpróbáljuk majd ezt is egy kicsit javítani. Jackie, hát az Európai Parlament mindig elismerte a, a tengeri ágazatot, ennek a fontosságát. Ez mindig így volt. Én nem tudom, hogy mások öm, hogyan jártak el a múltban, de az Európai Parlament az mindig hangsúlyozta ennek a fontosságát. 1,8 millió az a, a forrás a projektre, amit te kérdeztél. A tengeri gyorsforgalmi útvonalak ból. Boguszláv, a rövid távú tengeri hajózásról már beszéltem, a kohézió, most itt inkább hozzátok fordulnék a szakbizottságban. Tehát amikor a tagállamok a kohéziós alap forrásait megkapták, egyetlen egy sem, nem. Egy igen, Görögország felhasználta, de a többiek nem. Görögország a tengeri gyorsforgalmi útvonalakra Görögország felhasználta a forrásokat, az összes többi tagállam csak és kizárólag a vasúthálózatba fektetett be. Ismertek, én nem ellenzem a vasúthálózat fejlesztését, de egyetlen egy tagállam volt csak, ahogy mondtam, Görögország, amely a tengeri útvonalakra is gondolt. És itt van szükségem a ti segítségetekre, hogy legalább nem az összes, de a kohéziós források legalább egy része a tengeri gyorsforgalmi útvonalak fejlesztésére fordítódjon. Hát a lengyelek, hogy miért nem kerültek be Szecsin, hát szóljanak a lengyel kormánynak, nem jelentkeztek, nem pályáztak, így nem kerültek be. Mári Krisztin, hát nem fogom neked azt mondani, hogy nem támogatunk útvonalakat. A 2010-es évben volt egy Marco Polo program, és egy és ez nem tengeri gyorsforgalmi útvonal program volt, úgyhogy forduljatok a Marco Polo programhoz a panaszokkal, itt nem versenypolitik, versenypolitikai kérdések miatt nem támogatunk programokat, tehát ez itt nem ilyen állami segély vagy dotációs rendszer, a versenyt tiszteletben tartjuk. Nem értek egyel az, hogy sem erre sem haladunk, haladunk valamennyire. Nyilván az is igaz, hogy mindennek a próbája a végén majd a gyakorlat lesz, tehát a puding próbálja az evés, már meglátjuk, de a projektek most négyszer annyian vannak, azt hiszem. Lucy, az üzemanyagokról már beszéltünk, és a tiszta környezetről, a tiszta levegőről is egyetértek. Én is beszéltem erről, nem tudom, hogy pontosan már milyen kifejezéssel éltem, de egyetértek, tehát a tiszta levegő is fontos. Inez, a tengeri útvonalak nagyobb kihasználtsága, itt ugyanezt tudom mondani, hogy a puding próbálja az evés, tehát majd meglátjuk a gyakorlatot. De az EU be, tehát csak az EU-n belüli kereskedelem 40%-a azért a vízi úton történik, és a külső kereskedelemnek pedig a 70%-át viszi el a hajózási ágazat. Erről ugye arról, erről ugye azért nem hallunk, mert a konténereknek nincs hangja, ők nem szavaznak. És azért nem hallunk róluk semmit. De egy jó felvetésed volt, a harmadik országokat említetted. Vannak projektek a harmadik országokkal, például Palesztinával, Izraellel a friss, friss gyümölcs folyosó, Marokkóval is van összeköttetés, tehát a, sőt még az Atlanti óceán felé való nyitással. Én remélem, hogy egyre több kapcsolat jön létre Észak-Amerikával, Dél-Amerikával, tehát hogy föl tudjuk használni majd ezt az útvonalat is. És ami a belvízi hajózást illeti, Kárlával dolgozom együtt, és ő a felelős ezért. Én tudom, hogy őt mennyire frusztrálja a Duna helyzete és a többi, de hát e, erről most nem e, tudok mit mondani. Michael végül, a dízel és egyebek. Szeretnék e, ettől az a nehéz olajtól eltávolodni, mert ez nem nem környezetbarát, és hát a, a szeles kikötők elkerülése, hát ez új nekem, erről még nem hallottam. Hát az biztos, hogy nem jó vagy olyan kikötőt építeni, ami használhatatlan. Tehát mondjuk éjszakon megépíteni egy kikötőt, amelyet az év 11 hónapjában nem lehet használni, <laughs> hát ez nem túl, nem túl értelmes dolog, úgyhogy a finanszírozás odaítélésekor nyilván ezt is figyelembe kell venni. A szennyvíz, a fekete víz, erről már beszéltem, elektromos áram. Ezzel kapcsolatban van egy projektünk a Balti tengeren, tehát hogy lenne egy elektromos komp. A, mi is megtesszük, ami tőlünk telik, ez a mi kis hozzájárulásunk, legalábbis remélem. Remélem, hogy ez majd fejlődik még egy kicsit, és a körutazást végző hajók kezelése valahogy, erről is beszéltem, hogy, hogy nyilván az egész ágazatot be kell vonni ebbe. Ha bármit kihagytam, elnézést kérek mindenkitől, de azt hiszem, hogy sikerült mindenkinek választ adnom. Thank you very much. I think you have... Köszönöm, Brian. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltál, és nagyon jó is így. Sokan bókoltak neked, és nem emlékszem, hogy ennyi bólókot kaptál volna, amikor elnököltél, valóban nem. De örülünk, hogy itt voltál. Nagy öröm. Mindent köszönünk, és találkozunk majd. Jövő héten Rotterdamban. Valóban, jövő héten néhány kollégával találkozom Rotterdamban. Köszönöm a meleg fogadtatást, és sok szerencsét kívánok. Mindenhez 12 hónap múlva visszajövök, és beszámolok arról, hogy milyen eredményeket érünk el, és remélem, hogy önök is belefolynak majd ennek a szakpolitikának az alakításába. Rendben, gyakorlatilag maradunk a témánknál. ugyanis ennek az anyagnak a címe a belvízi hajózással kapcsolatos komphajokban rejlő lehetőségek kiaknázása. Keith Taylor az előadó. Parancsolj, tiéd a szó. Thank you very much, uh, Chair. A minute, please. Yeah, yeah. Please We have to continue because of the time. És eh, folytatnunk kell, mert minket szorít az idő, viszont aki ki akar menni, az lehetőleg csendben tegye ezt, hogy ne zavarja a munkát. Köszönöm, elnök úr. Akkor mindenki kimegy csendben, gondolom. Én üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy beszéljünk, mert az Európai Parlament eddig még nem foglalkozott eh, a vízi személyszállítással legalábbis nem konzekvens módon egy jelentésben. Ezért is örülök annak, hogy én kaptam ezt a feladatot, és meghallgatunk minden érdekeltet, stakeholdert a kihívásokról és a lehetőségekről, amelyek ebben az ágazatban rejlenek. Köszönöm, és az árnyék előadók munkájára is számítok. A belvízi és a tengeri kompok, bárkák komoly szerepet játszhatnak abban, hogy egy hatékony európai közlekedési hálózat alakuljon ki. A jelentés keretein belül foglalkozunk a határon átnyúló együttműködéssel, a biztonsággal, a környezetvédelmi standardokkal és a versenyképességgel, valamint a szolgáltatás minőségével, utasjogokkal és akadálymentesítéssel is. A az ingázók egy része, nagy része a közutat használja, ez késésekkel jár és nagy zsúfoltságot okoz az utakon. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy komoly lehetőség rejlik abban, hogy az utasok egy részét a vizekre tereljük. Ez nem csak a levegő minőség szempontjából lenne jó, hanem a közlekedés minőségét is javítaná, csökkentené a zsúfoltságot az utakon, illetve a széndiokszid kibocsátást. Európa földrajza nagyon komoly lehetőségeket biztosít arra, hogy vízi utakat is kihasználjuk, nagyon sok a e, hosszú partvonal, e, szigeteink vannak, e, komoly folyóink vannak, és sokan vannak, akik sok helyen a kompal, illetve a hajókkal való utazás az könnyebb lenne, fenntarthatóbb lenne, gazdasági hasznot is hozna, és környezetvédelmi haszonnal is járna, valamint a polgárok egészségére is jó lenne. Miért nem tesszük, miért nem lépjük tehát meg? Nos, a vízi személyszállítást eh, természetesen a belvizeken is lehet használni, illetve a folyóvizeken is lehet használni, ehm, nem csak a tengeren. Ehm, statisztikai adatok eh, különös tekintettel a határon átnyúló adatszolgáltatás, határon átnyúló komputak adatszolgáltatása is be tudná mutatni azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a szektorban, be tudná mutatni azt, hogy milyen további kapacitások vannak, amelyeket viszont a turizmus használhat ki. Vannak olyan városok, ahol a közlekedési hálózatban eh, a rövidtávú kompok szerepet játszanak, ezek is hatékonyabbá teszik a helyi közlekedést, az életminőséget növelik, kényelmesebbé teszik, az életet és környezetvédelmi célokat szolgálnak. Eh, tehát eh, ideje átgondolni azt is, hogy a hajózással a turizmusba is be lehet vonni a távoli területeket, távoli szigeteket, illetve össze lehetne kötni őket, be lehetne, kerít, be lehetne őket kötni Európa vérkeringésébe. A jegykiadási rendszerek javítása eh, szintén eh, hasznos lenne, eh, és ezen kívül is az utazási szolgáltatások, vagy az utasszolgáltatások javítása kiterjedhetne a mozgáskorlátozottakra is. Több mint 400 millió ember használja az unió kikötőit, 125 millió utas, ugyanazon tagállamon belül használja a vízi közlekedést. A hajók biztonságáról szóló jogszabályok immár 15 éve megszülettek, és ezek általában baleseteket követtek. Sikerült ezzel javítani a hajózás biztonságát, és sikerült a mentési műveleteket is jobban, hatékonyabbá tenni a, a hajóknak közös európai biztonsági standardoknak kell megfelelniük, ugyanakkor további javulásra is van lehetőség akkor, hogyha a régi követelményektől eltekintünk, és megerősítjük a betartatását a helyes szabályoknak. A kutatásfejlesztésnél pedig Ehm, szintén az új technológiákat lehet használni, alternatív üzemanyagokat, napenergiát, szélenergiát, eh, és már, a már most is fenntartható ágazatot még energiahatékonyabbá tehetné. Ebben a vonatkozásban az Interreg, az FC, a CEF és más finanszírozási források szintén rendelkezésre kell, hogy álljanak. Kedves kollégák, örömmel állok tehát az együttműködés elé, nézek várom tehát a jó együttműködést az elkövetkező hónapokban. Grazie, Presidente. Io ho letto... Köszönöm szépen, elnök úr, Magyar Poézé úr. Én nagy érdeklődéssel olvastam ezt a jelentéstervezetet. Teljesen átfogó, és mindent tartalmaz. Gratulálok az előadónak. Nagyon fontos ez az ágazat, földrajz és morfológiai szempontból is és rendkívüli lehetőségeket, fejlődési lehetőségeket rejt még magában. Érdemes az összeköttetést megerősíteni az infrastruktúrával. Ugye az éves van ez az éves listája a projekteknek, a kohéziós projekteknek, ahol társfinanszírozás van. Meg kell erősíteni az integrációt, a közlekedési módok esetében, tehát a városi közlekedéssel, az utasszállítással, ebben az esetben a vízi útvonalakat ki kell használni, és hát nyilván az európai ágazatnak is az, legyen, az kell, hogy legyen a célja, hogy ezt a fajta közlekedést is minél jobban kihasználják. Azzal is egyetértek, hogy a személyzet képzésének javítására szükség van. De egy-két dolgot hadd jelezzek így külső szemlélőként. Például van egy olyan javaslat, hogy legyen a belvízi hajózási ügynökség, legyen, jöjjön létre egy ilyen európai ügynökség. Hát érdemes azon elgondolkodni, hogy érdemes-e egy ügynökséget létrehozni, vagy pedig a meglévő struktúrákat kell kihasználni. Ezzel még érdemes szerintem elgondolkodni, de az összes többi dologgal egyetértek, és gratulálok az előadónak. Kirkosz úr következik, köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Szeretnék az előadónak, Taylor úrnak köszönetet mondani ezért az átfogó tervezetért, amelyet ismertetett. Általánosságban ezt támogatjuk, ugyanis a Taylor úr által felvázolt okokból jobban ki kell használnunk a hajókat. Egyfelől egyértelműen különbséget kell tennünk a körutazási célú hajók, valamint a személyszállító hajók között. Ezen körutazó hajók is szerepelnek a jelentésben, de természetesen egyértelmű, hogy más feltételeknek kell eleget tegyenek. Ez gyakorlatilag egy üdülési célú hajózás, míg a kompokat az emberek nap mint nap használják. Másfelől pedig szükségesnek tartom, hogy a messzi, illetve távoleső területek fokozottabb támogatást igényelnek. A szigetek, az Azori szigetek, Madeira, ott a személyszállítás és a teherszállítás is komoly szerepet játszik, ugyanakkor ez anyagi támogatásban kell, hogy részesüljön, ugyanis évente, minden évben 12 hónapon keresztül biztosítani kell az összeköttetést. Továbbá vannak olyan térségek, amelyek sajátos adottságokkal rendelkeznek, például a balti államok, és ott van például a földközi tenger is. Megállapítottuk, hogy a szolgáltatások felét ott kínálják, és éppen ezért a komphajókat ott kell modernizálni. Fontos figyelembe venni azt is, hogy mely kikötőkben köthetnek ki ezen hajók, és ezeket a kikötőket a közúti hálózathoz, a közút hálózathoz is hozzá kell kapcsolnunk, hogyha a multimodalitást akarjuk ösztönözni. Ez azt jelenti, hogy integrált rendszerek szükségesek, például a jegyárusítás esetében is, és a legutóbbi adatok arról tanúskodnak, hogy sok mindent kell még tenni az utasok biztonsága érdekében. Ezáltal azonban nem járulhatunk hozzá ahhoz, hogy a személyszállítást vagy a teherszállítást nehezítsük és megnehezítsük számukra a lehetőségek kiaknázását. Szerintünk a kihasználás, a felhasználás sokkal jobb, mint hogyha utólag drasztikus megoldásokat hoz kell folyamodni bizonyos vészhelyzetekben. Továbbá jogi, jogszabályok útján kell a hatályos irányelveket is frissíteni, Például az utasok biztonságával kapcsolatos jogszabályokat is frissíteni kell, és azt hiszem, hogy ez is a munkánk tárgyát képezi majd itt. Köszönöm szépen, Gezine Meissner következik. Köszönöm, elnök úr, én is szeretném megköszönni a jelentést. Nagyon jó, hogy most ezzel foglalkozhatunk, és egy valamit szeretnék megölegezni. nagyon jónak tartom, hogy egy zöld előadó azt mondja, hogy a komp és a hajózás lehet egy fenntartható közlekedési módozat. Tudok itt valakiről a teremben, aki vitatta ezt, de valóban ez így van, hiszen ez egy meglehetősen fenntartható közlekedési mód. A teherszállítás vagy a személyszállítás szempontjából vagy hogy itt inkább szabadidő eltöltése véget használják fel a belvízi utakat, az egy dolog. Nyilván a közutak tehermentesítése is fontos, és nagyon sok mindent említett már a kollégám az imént. Javítani kell a szigetekkel való összeköttetést, hiszen nagyon sok komphajó közlekedik a szigetek között, és ez kapcsolódik a tengeri gyorsforgalmi utakhoz is, hiszen ott is beszéltünk arról, hogy az autonóm régiókat nem szabad elfelejteni, nem lehet mindig mindent finanszírozni, amit az emberek szeretnének, de azért ezeket az igényeket szem előtt kell tartanunk. És amit szeretnék hangsúlyozni, amit én is így látok, az, hogy például az üdülési célú hajózás egy növekedési ágazat. És ez a csökkent mozgásképesség utasok számára is fontos. Például a nővérem is részt vett egy ilyen utazáson, és azt mondta, hogy gyakorlatilag 80 évesen is elmehet az ember egy ilyen utazásra, ez fontos. A társadalom előregedik, éppen ezért szem előtt kell tartanunk azt is, hogyha több hajónk van, akkor jól képzett személyekre is szükség van, tehát a képzést is biztosítani kell, és biztosítanunk kell azt is, hogy tiszták legyenek ezek a hajók, ezért fontos, hogy az alternatív energiákkal is foglalkozunk. A tiszta folyók és a tiszta tengerek gyakorlatilag előfeltételei a kék növekedésnek, és így közlekedhet ott több hajó is de ezt mind szem előtt kell tartanunk. És utolsó előtti pont a kikötők felszereltsége. Az emiatt beszéltünk ugye a fekete vízről, tehát a szennyvízről, a hulladékról, és éppen ezért kellő kapacitást kell biztosítani a kikötőkben. Erre is oda kell figyelnünk, végezetül pedig hallottuk, hogy egy új ügynökséget lehetne létrehozni, én számomra nagyon fontosak a tengeri vonatkozású kérdések, ez jól hangzik nekem, csak egy kicsit körültekintő vagyok, amikor új ügynökségeket akarunk életre hívni, mert már így is éppen elég van. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy azon feladatok, amelyeket el kell lenne látni, ezeket nem tudná egy már létező ügynökség végrehajtani, hiszen ez nagyon sok pénzbe kerülne. De érdeklődve várom a későbbi vitát ebben a témában. Mari Krisztina Notű következik. Monsieur le Président. Monsieur Taylor. elnök úr. Összességében pozitívan ítéljük meg, mármint a mi frakciónk ezt a jelentést, néhány fenntartásunk van, de nyilvánvalóan jó kiinduló pontja van a jelentésnek, a legtisztább utazási módról van szó, abban is egyetértünk. A bizottság már a különböző pénzalapoknál össze kellene, hogy foglalja, hogy mennyi pénzt szán a tengeri szállításra, illetve mennyi jut arra. Egy egységes utazási térségre van szükség, egy belső hajózási ügynökségre, ha úgy tetszik, amelyel együtt járnának a javaslatok, illetve különböző szabályok gyakran, gyakran értelmetlenek. Emellett a levegőszennyezés elleni fellépést eh, sem szabad túlzásba vinni, mert túl sokba kerülne, és ez alásná a gazdasági eh, eredményeit ennek, a, ennek az ágazatnak. Eh, és végezetül egy jelentés, ha elfogadjuk, sem oldja meg a problémákat egy varázsütésre. Nyilván a nemzetközi megállapodásokat be kell tartanunk, és a KKV-kra is oda kell figyelni, amelyek eh, központi szerepet játszanak a, eh, a az utazásban. Ön brit, mint Harry Potter, de hogy eh, varázsló-e, azt csak remélni tudom. Köszönöm szépen, most pedig Karamitsos úr a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is és a kollégáknak is a hozzászólásukat, valamint a jelentés kapcsán velünk megosztott gondolatokat. Nos, ez egy első erőfeszítés. Mi is megpróbálunk természetesen javítani ezen az anyagon, adatokat és információt szolgáltatni, amelyek által előbbre vihetjük ezt az anyagot. Ha megengednek részemről néhány észrevételt a jelentéssel kapcsolatban, először is Örömmel fogadjuk azt, hogy eh, a jelentés beszél a teher és személyszállítás eh, összekapcsolására. Egyfelől, hogy ott van az üdülési célú hajózás, ami utasokat szállít, szabadidő eltöltése céljából, és másfelől ott van az összes rövid távú tengeri szállítás, amely megvalósul Európában. Azt mondanám, hogy 95%-ban itt eh, a teher és személyszállítás kombinált módon történik ezt szem előtt kell tartani. Tehát nincs kizárólag személyszállítás ebben a tekintetben. Ezt szem előtt kell tartanunk a jövőbeli lépések szempontjából is. Ami pedig a személyszállító hajózás biztonságát illeti, a bizottság a múlt héten, hétfőn vagy kedden fogadott el három intézkedést, amelyek a megfelelő irányba mutatnak, azt hiszem, az önök jelentése szempontjából. Először ami az utasok nyilvántartását illeti, mi az, amit javíthatunk ezen. Görögország és Olaszország számára legalább három hétbe telt megtalálni az adatokat, az utasokra vonatkozó adatokat. Ezen próbálunk javítani. Másodszorban javítani kell a biztonsági előírásokat a belföldi hajózás szempontjából tehát a létező rendeletre kell ezt építeni, de figyelembe kell venni az új refit megközelítést. Továbbá pedig ami a szolgáltatásokat, ellenőrzéseket illeti, a különböző egyéb szolgáltatásoknál. Úgy gondolom, hogy ez a három aspektus, ez fontos lesz majd önök számára is a jelentés kidolgozásánál, főleg ebben a tengeri évben. Egyéb aspektusok, a környezetvédelmi kérdések. Van jó néhány kérdés, amivel foglalkoztunk, például a széndiokszid kibocsátással. Megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy az európai jogszabály helyett egy globális határozat érvényesüljön, amit az IMO most vitat meg, és a nemzetközi megállapodás lehetőleg közelít az európai szöveghez is, így nagyon könnyű lesz a kettőt összhangba hozni. Amit szintén szeretnék hangsúlyozni, az a környezetvédelmi aspektusokon túl az, hogy általában milyen szakpolitikát követünk. Van egy tengerészeti stratégia, és öt területet hangsúlyozunk, egyfelől a tengeri biztonság és védelem, a digitalizáció, valamint a, egy hatékonyabb szállítás közlekedés céljából, és amit szintén fontosnak tartunk, az a rövidtávú hajózás javítása, a, nemz, a környezetvédelmi fenntarthatóság és dekarbonizáció. A jelentés részben erre kitér, de talán ezen lehet még javítani. Van még egy további aspektus, ami talán nem annyira re- releváns, hogyan tudjuk nemzetközi szinten, hogy versenyképesebbé tenni a hajózást, hogyan tudjuk befolyásolni a nemzetközi döntéshozatalt, az ötödik pedig, ami szerintem rendkívül fontos, és amit mindenképpen szeretnénk nyomatékosabban látni ebben a jelentésben, az az, hogy a tengeren dolgozók képesítését javítsuk, és ezáltal a foglalkoztatás helyzetét javítsuk Európában, hiszen a jelenlegi válság ellenére van egy nagyon komoly potenciál. Vannak fiatalok, akik szeretnének dolgozni a rövid távú hajózásban, és ezáltal az európai versenyképességet is javíthatjuk globális szinten, hiszen ne feledjük, hogy a globális hajózás 40%-a európai vállalatok kezében van. Éppen ezért globális szinten ezt fontos fenntartani, és éppen ezért a képesítés fontos. hiszen máshol is felhasználhatják a tengeren szerzett tapasztalatokat, és ezáltal hozzájárulhatnak a versenyképesség növeléséhez. Állunk az előadó rendelkezésére, hogy együttműködjünk és javítsunk a jelentésen, mert véleményem szerint ez egy komoly lehetőség, a biztos is jön majd nem sokára, és abból megvitathatjuk majd, hogy a hajózás évét hogyan tudjuk javítani, ehhez is hozzá tudunk járulni, hiszen a partmenti hajózás vagy a rövidtávú hajózás is fontos, de a nemzetközi, illetve rövidtávú hajózás közti különbségtétel, mint olyan létezik, de a kettő azért nagyon szorosan összefügg főleg ha figyelembe vesszük, hogy valaki az egyik területen dolgozik, és később egy, a másikon helyezkedik el. Ennyi lenne részem, részemről. Azt hiszem, hogy beszélhetnék még a CEF-ről, a tentéről, és arról, hogy hogyan e, tudnánk javítani ezen a jelentésen, a finanszírozott projektekről, valamint az utasok jogairól, ami szintén nagyon fontos a vízi e, személyszállításban, de még e, felhasználhatjuk a az időt később, hogy együttműködjünk az előadóval, és megvizsgáljuk, hogy milyen kérdéseket szeretne beleilleszteni a jelentésbe, valamint a többi kollégával is egyeztethetünk majd arról, hogy hogyan tudunk javítani ezen a jelentésen. Köszönöm szépen, végezetül pedig az előadónak adom meg a szót. Keith Taylor következik. Well, the last word, eh? Yes, thank you uh, everyone. Enyém az utolsó szó akkor, ugye? Köszönöm szépen mindenkinek. Eh, eh, nagyon kellemes fogadtatása volt ennek a jelentés ötletnek, eh, különösen az árnyék előadóktól. Feljegyeztem, amit mondtak, és azt is feljegyeztem, hogy többen kifejeztek bizonyos fenntartásokat egy belvízi hajózási társ ügynökséggel kapcsolatban, egy folyami hajózási ügynökséggel kapcsolatban. Erről nyilván beszélnünk kell még, de alapvetően arról szól az ötlet, hogy konzekvensebbé kell tenni a megközelítést, és erre egy ügynökség képes, és erről beszélhetünk, és gondolkozhatunk tovább. Azt is többen elismerték, hogy a vízi eh, közlekedés komoly előnyökkel jár, különös tekintettel arra, hogy eh, csökkentheti a városok zsúfoltságát, és egész egyszerűen kellemesebb utazás. Amennyiben pedig eh, a képzésről beszélünk, a bizottság ugyanis említette. Valóban most délelőtt is volt szó a szakmai kvalifikációkról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki egy ilyen hajón elláthasson szolgálati teendőket. De összességében az ambíciója ennek a jelentésnek az lenne, hogy a közlekedés zöldebbé és intelligensebbé váljon, és ehhez várom önöktől az ötleteket. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A módosítók beterjesztésének határideje július 23, 12 óra. Ezzel a szakbizottság ülését egyelőre lezárjuk, most a koordinátorok ülésével folytatjuk, illetve zárt ülést tartunk, úgyhogy várunk egy percig, míg elhagyják a termet azok, akik nem jogosultak arra, hogy itt maradjanak.